Kedves kollégák, Tunéziában is terrorista cselekményre került sor a tegnapi napon a fővárosban. Tizennégy elnöki őr halt meg ebben a támadásban. Elítéljük ezt, elítéljük a lehető legszigorúbban ezt a felháborító támadást, ami a tunéziai határ hatóságok, illetve a tunéziai állampolgárok ellen lett elkövetve. Szolidaritásunkat szeretnénk kifejezni az áldozatok családja iránt. Már legalább két hete a terrorista támadás sok sora következett be Párizs, Bamako, most Tunézia, előtt Beirut, teljesen le vagyunk taglózva. A terroristák határok nélkül támadnak, mindannyiunkat érintenek ezek a támadások. Azonban eltökéltek leszünk, eltökélten őrizzük a demokratikus alapjogokat, és megerősítjük az együttműködést a szövetségeseinkkel és partnereinkkel. Köszönöm szépen! Az Napirend első pontjaként a Tanács és a Bizottság nyilatkozatát hallgatjuk meg a párizsi terrortámadások tárgyában. Először a tanács elkapja meg a szót, parancsoljon.